We're starting. Kezdjük. Kollégák, akkor elkezdjük, hiszen nagyon komoly szavazásunk van ma. Tehát akkor térjünk vissza Buzek elnök hagyományára, aki teszt szavazással kezdi a szavazást. Tehát akkor mindenki tegye be a szavazókártyát, és teszteljük az elektronikus szavazást. Tehát akkor mindenki felkészült karácsonyra? Igen, igen, akkor ügyrendi felszok. Igen, nincs kártyám, de remélem nem sokára megérkezik. Igen, akkor, akkor majd beszámítjuk a szavazatát. Tehát megnyitom az elektronikus szavazást, akkor mindenki felkészült a Jézuskára? Zárom a szavazást. Tehát akkor mindenki felkészült a Jézuskára. Akkor az első szavazás, ez pedig a digitális stratégia felé. Bütikófer úr jelentése az egyes kompromisszumos módosító mellett ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kilences es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük. A kilences módosító elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 11-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 részenként első rész mellett, ellene, elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük, ez ellenőrizzük, hogy biztosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Átülhetne? Akkor lehet, hogy ott működik. De nyilvánvaló a többség, tehát nyilvánvalóan elfogadtuk. 17-es mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk, négyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a 20-as két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 21-es módosító mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 21-es elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, Szerintem ezt ellenőriznünk kell. A 22-es elektronikusan megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az 5 5-ös kompromisszum mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 26-os módosító két részben. Első rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A 34-es módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a 37-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a 8-as kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszumos módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, az 50-es módosító mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, ezt ellenőrizzük, az 50-esről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítottuk. 47-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor a 60-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, és akkor a preambulum bekezdések egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, a kettes módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most a zárószavazás következik, és pedig név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást elfogadtuk. És gratulálok Büdikófer úrnak a jelentéstevő. Az ötös napirendi pont, ez pedig a Európai Unió és Egyiptomi Köztársaság között kötött tudományos és gazdasági együttműködés. Sofia Sakorafa az Előadó, megnyitom az elektronikus szavazást. Az első. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hatos. Tehát most az algériai köztársasággal kötendő megállapodás. Szakarofa asszony, most az egészről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hetes ez pedig a libanoni köztársasággal kötendő megállapodás. Szakarafa asszony, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a nyolcas napirendi pont. Jordániai királyság. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Végezetül pedig a kilences pont, a szavazó lista, elnézést, az AISA adminisztrációs testületébe való kinevezés, Erdi Herson, javasoljuk, és most róla szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk és a második Britta Thompson. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. És a zárószavazás a jelöltek elfogadásáról szavazunk. Megnyitom az elektronikus szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm szépen. Hercogasszony, Hercogasszony itt van, akkor gratulálunk, és várjuk a kiváló együttműködést. Köszönöm szépen. Akkor most befejeztük a szavazást, áttérünk a tízes pontra, ez pedig a 2020 utáni több éves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése, a vélemény előadója, Marian Marinescu a néppárt részéről. Egy perc szünet, és akkor utána elkezdjük a tízes napi rendi pontot. Egy perc. So, dear colleagues, um, Kedves kolléganők, kollégák, még hiányzik egy jelentéstevő, tehát akkor egy kicsit átalakítjuk a napirendünket, és hátulról kezdjük, akkor a 12-essel, ez pedig a tájékoztatás folyamatban lévő tárgyalásokról, a európai kommunikációs európai elektronikus kommunikációról van szó. Az első trilógust október 25-én szerdán tartották. A célunk az, hogy egy teljesen új jogi keretet hozzunk létre az elektronikus kommunikáció számára. Jövő áprilisig a legutolsó időpont ez. És most szeretném átadni a szót De Castillo képviselőasszonynak. Köszönöm szépen. Hát ö, nagyon jól leírta a helyzetet, hogy hogyan is jutottunk el idáig. Másodszorban az észt elnökség alatt decemberben, december 6-án lesz a következő egyeztetés. Az első trilógus gyakorlatilag ugyanúgy alakult, mint eh, ahogyan a többség ebben a szakbizottságban gondolta, és az, ahogyan azt lefektettük a mandátumban. És akik jobban is helyzetet, most hát ennek az a legjobb, vagy a legfontosabb célja, hogy a magas kapacitású hálózatokhoz befektetőket toborozzunk. Ugye itt legalább 5 éves spektrumról van szó, Alapvetően nekünk a legfontosabb, hogy a spektrum rész jól mm, alakuljon. Ebből sok, a lehető legtöbbet ki kell szed, húznunk még az észt elnökség alatt, utána Bulgária jön, soros elnökként. A különböző frakcióktól érkező árnyékjelentéstevők közötti együttműködés nagyon jó és alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy az els, 2018 első negyedévében véglegessé tudjuk tenni ezt az anyagot. Így néz ki a helyzet most. Egyelőre nincsen megállapodás, de én azt gondolom, hogy jól haladnak a dolgok. Nagyon örülök annak, hogy ezt hallom, és várjuk következő trilógusok eredményéről a beszámolókat. Sok sikert kívánunk ehhez a fontos fájlhoz. Köszönöm szépen! Most pedig a 11-es napi rendi pont következik. Ez egy tervezet az európai biznisz statisztikákról. A néppártól Lewandowski úr a jelentéstevőnk, Miután ugye itt volt egy ilyen borzasztó IT esemény a parlamentben, ezért sajnos még nincsen meg az összes nyelvi változat. Most fogunk először eszmét cserélni, cserélni ez a rendes jogalkotási eljárásban fogjuk tárgyalni, azt a vita 15 percig fog tartani, odaadom, megadom a szót a jelentéstevőnek, nem kell egyébként mindenképpen kihasználni a 15 percet, de ennyi rendelkezésre áll. Köszönöm szépen. Igen, valóban, ez az első találkozunk ezzel az igen technikai jellegű dossziéval kapcsolatban. Itt a vállalati statisztikákra vonatkozó keretrendeletről van szó, és ezen keresztül az Európai Bizottság minden bizonyal a magas szintű, magas minőségű statisztikák adatokra vonatkozó igényeket elégíti ki. Ez tényleg nagyon fontos, és itt nem csak statisztikáról van szó, hanem a mezőgazdasági statisztikákról is, és a parlamentben egyébként már a szociális statisztikákról is tárgyalunk. Örülök mindennek, Azért, mert azt gondolom, hogy ez a refiten belül egy fontos tevékenység, gyakorlat, és gyakorlatilag tíz joganyagot egy, egy rendelettel le tudunk fedni. Nagyon örülünk ennek, és alapvetően ez a az üzleti vállalkozásokra vonatkozó statisztikák rendszerét egyszerűsíti. Persze nagyon nehéz anyag ez, főként azokra vonatkozólag, akik adatgyűjtéssel foglalkoznak, mert itt egy koherens megközelítésre van szükség, ugyanakkor ki kell terjeszteni mindezt olyan statisztikákra, amelyek kifejezetten a termelésre vonatkoznak, noha a szolgáltatásokra vonatkozó statisztikákról is fontos lenne egy ilyen keretirányelv, keretrendelet. Természetesen nagyon nagy az igény a jó minőségű statisztikák iránt sok a felhasználó, és az érintett felek számára a legfontosabb az, hogy spórolni tudjanak, vagy legalábbis költség szempontból semleges legyen ez a gyakorlat. Vagyis általános értelemben egyetértek a bizottsággal, főként az Eurostattal kapcsolatban, de ugyanakkor én azt javasoltam 27 módosításban, különböző területekkel kapcsolatban, hogy például nem minden területen legyenek statisztikák. A delegált és implementáló jogi aktusok tekintetében most nem akarok egyébként itt technikai részletekbe bocsátkozni. A potenciális extra költségek és administratív terhek nehogy növekedjenek, tehát erre oda kell figyelni, erre vigyázni kell, és aztán az adatok biztonsága nagyon fontos terület, és a módszertan aminek az a célja, hogy alacsonyabb költségeken lehessen megvalósítani az adat statisztika előállítását. Tehát költség, semlegesség nagyon fontos, főként a kkv szempontjából. És itt nem is akarok tovább beszélni, hanem inkább azt szeretném kérni, hogy mondja el mindenki a véleményét. Számomra a legfontosabb az, hogy a magas minőségi, minőségű a adatok minél barátabbakká váljanak. Köszönöm szépen! Köszönöm, Lewandowski úr, most pedig az árnyék jelentéstevők következnek, az ALDE nevében Telicska úr lesz az első. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjam, hogy kioktató lehetnék, de gyakorlatilag ugyanúgy vélekedik a jelentéstevő is, ahogy én, úgyhogy okafogyottá vált a kioktatásom. Egyetértek Lewandowski úrral tehát, és azt gondolom, hogy a bizottsági javaslattal alapvetően egyetérthetünk, ugyanakkor vannak kérdőjelek bennünk. Az egyik ilyen kérdőjel kimondottan a hatásvizsgálatra vonatkozik. Én jobban örülnék neki, hogyha jobban meg tudnánk vizsgálni azt, hogy mi a helyzet a cégekkel, és nem csak a KKV-kra gondolok. A javaslatban és a hatásvizsgálat szempontjából sem túl meggyőző a helyzet a refit szempontjából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Lewandowski úrnak igaza van, helyes az elgondolás, jó a hatáskör, de az én módosításaim hasonlóak lettek volna, de tulajdonképpen az önök módosításai egybeesnek azzal, amit én mondanék. Vagyis a kohézió nagyon fontos, Az a lényeg, hogy a jelenleginél jobb javaslat jöjjön ki a végén ebből a folyamatból. Lewandowski úr beszélt már arról, hogy mik a fontosak, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jelentéstevő megközelítése miatt én bizakodó vagyok, támogatni tudom őt, és nagyon nagy mértékben egyetértek a módosításokkal. Úgyhogy szerintem az árnyékjelentés tevők segítségével biztos, hogy jó kompromisszumokat tudunk majd kialakítani. Ennyit mondanék egyenlőre, és a többi gondolatot majd még kifejthetik az tevők. Köszönöm szépen, esetleg mások hozzá kívánnak e szólni. Bizottság, Igen. Köszönöm szépen. Természetesen a bizottság nagyon örül annak, hogy a jelentéstevő Lewandowski úr mit készített elő. Nagyon örülünk annak, és sokra értékeljük az ő ismereteit, a konstruktív megközelítését. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy jó kezekben van ez a jelentés. Ugyanakkor játjuk azt is, hogy politikai szempontból vannak aggályok, és köszönjük szépen az ITRE szakbizottságnak, hogy lehetőséget biztosítanak nekünk arra, hogy világossá tegyük ezeket a kérdéseket. A bizottság célja a FRIPS rendelettel kapcsolatban sokrétű, de hogyha a legfontosabbakat akarom összehangolni, akkor a következők. Először is hosszú tehát hosszú távú felhasználók igényeinek megfelelni, mint például az Európai Központi Bank, segítsük a vállalkozások helyzetét, és ugyanakkor közép és hosszú távon is relevánsak maradjanak ezek az adatok. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha rugalmassági faktort vezetünk be, dinamikus statisztikákban gondolkodunk, mint például az ICT, az R&D és az innováció területén. A rugalmasság nélkül nem leszünk képesek arra, hogy a gazdaságot kísérhessük. Ami a módosításokat illeti, azt gondolom, hogy ezek alapvetően elfogadhatóak a bizottság számára, úgyhogy ezeket könnyen meg tudjuk vitatni. Ugyanakkor néhány módosítást világosabbá kell tennünk, hogy pontosan értsük azt, hogy mik az elért célok, vagy az elérni kívánt célok a módosítások által. Hogyha jól értettük, akkor néhány módosítás ellenébe menne a legfontosabb céloknak. Éppen ezért szeretnénk most a bizottsági javaslatot világossá tenni, néhány módosítás tekintetében, ahol aggályokat tudunk megfogalmazni. Az első és legfontosabb módosítás ilyen szempontból a 28-as módosítás, amely a kettes melléklethez kapcsolódik, és amely a rövid távú a üzleti statisztikákra vonatkozó adatokra utal. Itt világosan szeretném elmondani, hogy itt olyan havi szintű adatgyűjtésről van szó, amely 8 változón alapszik, ebből csak kettő havi jellegű, a többi egyébként már most is az. Tehát csak kettő esetében lenne változás. Vagyis a módosítás, amely a jelenlegi helyzetehez térne vissza, alapvetően ugye itt a vállalkozások szolgáltatási árbevételre vonatkozó indexét hivatott megállapítani. Ez már most is megvan, de ez egy nagyon fontos új cél, az Európai eh, Központi Banktól érkezett ez az igény, már 2000 óta kívánják tőlünk eh, ezt az adatot, mert eh, ez a statisztikai adat alapvetően fontos a GDP előrevetítése és az európai monetáris politika mm, kialakítása szempontjából. Ezért Másodszorban szeretnék a 14, 15-ös és 16-os módosításokra utalni. Ezek az Eurogroup regiszterre vonatkoznak. A bizottsági javaslat alapján néhány személy a nemzeti statisztikai hivataloknál, akik ezen regiszterek előállításán dolgoznak, hozzáférhetnének az összes multinacionális cégre vonatkozó adathoz. Ezek a statisztikusok nagyon szigorú titoktartási törvények kötik őket, és itt szükség van erre. Ugyanis, hogyha egy tagállami statisztikus szeretne helyes globális megállapításokat tenni, ahhoz határon átnyúló adatokra van szükség, mert különben nem lesz képes helyes statisztikákat megvalósítani. Tehát itt nagyon fontos az, hogy ugyan kevés, korlátozott számú statisztikus, de hozzáférhessen ezekhez az adatokhoz. Természetesen őket kötni fogják a szigorú titoktartási törvények amelyekre az előbb utaltam. És végül a 22-es módosításra utalnék, amely nemzetközi kereskedelmi adatokra vonatkozik. Rendkívül fontos inputról van szó, a kereskedelmi tárgyalások szempontjából. Jelenleg ezeket a statisztikákat még nem gyűjtjük, de ugyanakkor hatalmas rajtunk a politikai nyomás, hogy erre szükség van. Ezeknek a statisztikáknak az expliciten megemlítése a jövőbeli kísérleti tervek szempontjából is fontos. Nagyon fontos jelzés is ez a törvényalkotóknak szükségük van ezekre az adatokra. A 22-es módosításban ezért ez sérülne. Ezért a 8-as, 9-es és 10-es módosításban szereplő kérdések inkább technikai kérdéseket fednek le, itt inkább grafikus illusztrációra lenne szükség. Erre minden bizonyal később sor kerülhet, de jelenleg még nincs itt ennek a helye, sem az ideje. Ugyanakkor a bizottság bármikor szívesen szolgálatukra áll abban, hogy az Európai Bizottság és a, az Európai Parlament között technikai szintű egyeztetést valósítson meg. Köszönöm. Lewandowski úr kapja meg a szót. János, you have the floor. János, tessék, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy Telicska úrral nagyjából és egészében egyetértünk és ez, ez egy refit téma. Nagyon fontos, hogy ez ne legyen plusz teher azoknak, akik statisztikákat készítenek. Egyetértek a bizottsággal abban, hogy az Európai Uniós statisztikai kapacitást erősíteni kellene az üzleti világgal együtt, az ő dinamikáját figyelembe véve, de persze a, ugye az Európai Bizottság rugalmasságot követel, az üzleti világ előreláthatóságot, ezt a kettőt egyensúlyba kell hozni, és elég időt adni a hozzáigazodáshoz. Ami a konkrét említett témákat illeti, igen, az árazással kapcsolatosan a negyedéves statisztikára térünk vissza a tagállamok legalább fele negyedéves statisztikákat használ, sőt, egyesek havi statisztikákat is. Lengyelország számára nem probléma ö, havi statisztikát ö, rendelkezésre bocsátani, mások számára igen. Ami az adatokhoz való hozzáférést illeti, azt gondolom, hogy az én módosításaimban ez azon országokra korlátozódik, amelyek ahol legalább egy multinacionális székhely van a területükön. Ami a kereskedelmi statisztikák összekombinálását illeti, ez már megkezdődött, ez a jövőben is folytatódhat, de nem látom úgy, hogy a rendeletben erre lenne hely, most erre kitérni. Mi az áramvonalasítást osztjuk, támogatjuk. Szerintünk is jó dolog tíz jogszabályt visszavonni és egyel helyettesíteni. A mezőgazdasági és a szociális statisztikákat illetően eh, nem sikerült eh, túlságosan eh, gyorsan előrelépni. A tagállamok félnek attól, hogy további terheket és költségeket vállalnak magukra. De úgyhogy nagyon fontos, hogy a rendelet felhasználóbarát legyen. Mint korábbi biztos, bizakodó vagyok, hogy a bizottsággal sikerül megegyezésre jutni. Köszönöm szépen. November 30-áig lehet benyújtani módosító javaslatokat. Köszönöm szépen Lewandowski úrnak a hozzászólását és az és az összefoglalóját. A tízes napi rendi pont következő MFF és a parlament 2020 eh, utáni álláspontjának előkészítése. Ha jól értem, úr eh, eh, most a jelentéstevő nevében fog hozzászólni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és sajnálom, hogy a jelentéstevő nem tudott itt lenni. Röviden egy átfogó javaslat született eh, Marinescu részéről. Itt a policy eh, témákat eh, fedjük le, az, tehát a költségvetéssel összekapcsolódó ITRE témákat, ipari téma, az EU energiapiacnak a mélyítése, illetve a jobb koordináció, az európai eh, eszközök jobb koordinációja, információs technológiai eh, eh, mm, együttműködés, a Space projekt, illetve utal az Európai Védelmi Ipari Programra, ez egy új program. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes hozzájárulás, amit az általános költségvetéshez tudunk adni és a néppárt szeretné ezt, a költség, ezt még kicsit sok témát belevenni ebbe. A tagállamok a költségvetés 3%-át akarták kutatásra elkülöníteni, illetve 120 milliárdot eh, eh, kívántak elkülöníteni, vagy címkézni a 9. Eh, kutatási keretprogramra, és azt szeretnénk, hogyha az EFSI nem a kutatás és fejlesztési programokból kapná pénzt, az EIT-re szeretnénk utalni, ez is egy olyan költségvetési rész, amelyben az ITRE-nek van hozzászólása, aztán az innovációs hézag, a szinergia, szükséges szinergia, a, illetve ami a szabályokkal kapcsolatos a költségvetés, illetően az általány összegekre eh, szeretnénk utalni az egységes auditra, illetve azt gondoljuk, hogy a keretprogram kölcsönalapú kellene, hogy legyen, és nem a hiteleknek kellene helyettesíteniük a kölcsönöket. Köszönöm. Ez az a néppárt álláspontja és a jelentéstevő álláspontja a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen Ilana új úrnak. Most az árny és kijelentéstevők következnek. Vilánó asszony, köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, sajnos Gájár úr most az Egyeztető Bizottságban van a 2018-as költségvetés egyeztetéséről van szó, és engem kért, hogy elmondjam a véleményét. Köszönöm Marinescu úrnak az MFF-fel kapcsolatos véleményét. Nagyon sok fontos itre pontot említett, amelyeket a Gájer úr támogat, például a megfelelő pénzeszközök eh, rendelkezésre állítása az energiaunióhoz, a digitális belső piac és a kutatási térség. A jelentéstevő emellett nagy jelentőséget lát abban, hogy az eh, az európai űrkutatási program is, eh, és a CEF is elegendő pénzt kapjon. Illetve van néhány dolog, amelyeket Geyer úr még jobban kiemelne. Fontos, hogy az Európai Bizottság a munkahelyekre és a növekedésre helyezze a hangsúlyt továbbra is. A szocialista párt emellett a kutatásfejlesztésre nagyobb összeget követel, amely a klímaváltozási célok be elérését is segíti, tehát energiahatékonyság például, aztán egyéb programok, a COSME és egyéb programok támogatására is szükség van. Ez a KKV-knak is javára válik az ITRE illetékességébe tartozó projektek mellett nagyon fontos, hogy az ügynökségek is megfelelő pénzügyi támogatást kapjanak, hogy, a, hogy hatékonyan tudják a feladataikat elvégezni. Emellett Kájer úr szeretné még említeni, hogy a bevált programok az új programok által, mint az FC, vagy a ö, új feladatok, amit például az védelmi politika védelem, ne szenvedjenek kárt friss pénzt kell rendelkezésre bocsátani az új kezdeményezésekre. Ezeket a pontokat Gájer úr majd még jobban hangsúlyozza a módosító javaslataiban. Várja az együttműködést, a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevőket. Köszönöm szépen. Az Álde nevében Talicska úr következik. Uh, think, sure. I think that, uh... Köszönöm. Úgy gondolom, hogy már nagyon sok mindent mondtak, és véleményem szerint az előadó nagyon sok szempontot taglal, igazából egy általános megjegyzésem lenne, amely esetleg vezérelhet minket az elkövetkezendő tárgyalások során is. Az előadó is kihangsúlyozta az innováció fontosságát. Tehát nem a Horizon programok kárára. És ezek az alapelvek helyesek, de egyidejűleg azt is tudjuk, hogy bizonyos politikai változások miatt néhány tagállamban vannak feszültségek. És ambíciók, hogy a jövőben nem feltétlenül pozitív irányba szeretnénk megváltoztatni az Európai Uniós költségvetést. És ezek a programok pedig az innovációkat is érintenék. Ezt a dolgot nem szabadna elfelejtenünk sem most, sem a jövőben. És ugyanez vonatkozik az ökoszisztémánkra is, az európai ökoszisztémára és a védelmére szánt összegekre hiszen nagyon lényeges az, hogy a jövőben milyen versenytársakkal fogunk versenyezni. Nagyon lényeges a finanszírozás kérdése, és a jövőben pedig sokkal inkább olyan finanszírozási formákra, társfinanszírozási formákra kell koncentrálnunk, ahol az iparunk támogatást kaphat tőlünk. És az ITRE felelőssége még az is, hogy az ökoszisztémára is ugyanúgy figyeljünk partnereinkkel. Tehát igazából nem mindig lehet elválasztani az összetegeket, de itt egy érme két oldaláról van szó. Tehát, hogy most rövidre fogjam, az előadó olyan irányba mozdul el, ahol igazából nincs mit negatív módon kommentálni. De számunkra, elnézést? Köszönöm. Olyan idő következik, ahol nagyon nagy nyomás nehezedik majd az Európai Uniós költségvetésre. Éppen ezért olyan mércéket kell a jövőben kialakítanunk, hogy sokkal szisztematikusabb megközelítést alkalmazhassunk a politika során. De én ennél most nem mennék tovább, és majd meglátjuk, hogy hogyan alakul, de nincsen semmilyen komolyabb fenntartásom az előadó álláspontjával szemben. Köszönöm szépen, Telicska úr, a zöldek részéről. Turmes úr kap szót. Folytathatom. Ott, ahol Pável abba hagyta. Tehát politikailag az az igazi kérdés, hogy van 10 milliárd mínuszunk Nagy-Britannia távozása miatt, és nagyon sok mindent át kell beszélnünk. És hogy honnan jön a pénz? És azért meglepett, hogy Marinescu úr semmit sem szól a forrásokról. Tehát, hogyha nem kapunk további saját forrást, akkor ki fognak minket préselni. Tehát itt az IPRI-ben mindenképpen szólnunk kell a további forrásokról is, és két területről szólnék, ahol nagyon lényeges a szavahihetőségünk. Tehát Európa csökkentette a roaming költségeket, Európa csökkentette az internet költségeket. Tehát igazából abszurd dolog, hogy a kommunikációért ilyen kevés pénzt kérünk, amely megengedheti nekünk, hogy gyorsabban, jobban kommunikáljunk. Tehát igazából minden polgár számára csökkentjük a költséget, és az az áramra is, a gázra is vonatkozik. Tehát igazából szükséges az Európai Uniónak eh, egy megfelelő áram- és gázpiacot létrehozni. És hogyha határokon átnyúló piacokat szervezünk, akkor optimizációra van szükségünk. Tehát igazából legyen egy kis politikai bátorságunk is olyan területeken, ahol bemutathatjuk, hogy Európa igenis csökkenti a költségeket, amelyeket a polgároknak kell fizetni. És hogyha folytatni tudjuk a gazdasági optimizációt, akkor ez megint egy olyan terület, ahol több inputot is kérhetünk. A második megjegyzésem a klímára vonatkozik. Bonban a mai nap, nincs, nincs túl messze Bon, nyílik meg, az úgynevezett Fiji kop. Fijit annyira fenyegeti az árvíz, hogy Bonban szerveznek Fijiről konferenciát, és itt figyelnünk kell a szavakra a jelentésben, tehát a klíma, károk finanszírozása és az iparpolitika meg természetesen összefügg az innovációval. Hála például Éler úr kezdeményezéseinek, Moedas úr kezdeményezéseinek előrébb jutottunk, de van egy problémánk. Amikor nagy ipari projektekről van szó, akkor sok pénzre van szükség, nem kevésre. Úgy gondolom, hogy igazi problémánk van, hogy hogyan versenyezünk az Egyesült Államokkal, Kínával, tehát miért képes Elon Musk arra, hogy kifejleszt egy óriási akut? Azért, mert garanciát kap az amerikai államtól. Nekünk semmi hasonlunk nincs, amikor az igazi nagy ipari dolgokról van szó. Nagyon jó szavakat válaszolt Marinescu úr, és szerintem ezt még élesíthetjük is. Végezetül pedig a megújuló energiaforrások, hopta optimizálni szeretnénk a határokon átnyúló politikánkat, akkor 2020 után legyenek ösztönzőink. Hogyha a kormányzatok is támogatnak minket, a megújuló energia tekintetében, akkor ez is alacsonyabb költségeket jelenthet majd a polgároknak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Turmes úr, a GUE nevében. Szakarafa asszony. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak a megközelítéseért, ami az előkészítést illeti, és az Európai Parlamentnek nagyon fontos, hogy megfelelő pozíciót alakítson ki. A következőt jegyezném meg legelőször. Mindenek előtt világos szerepet kell vállalnunk a tagállamok tekintetében és az általános szinten is. Hiszen valószínűleg majd előnyös lesz az, hogy prioritásokat szabjunk meg. Az első a versenyképesség, utána pedig hallottuk a munkaerőpiac erősítésére és a tőkepiac erősítésére vonatkozó liberális kedve, kezdeményezéseket, természetesen itt a beruházásokról is szó van. Szólnék még az európai szemeszter kezdeményezéseiről is. Természetesen itt különféle makrogazdasági lehetetlenségeket is le kell majd küzdeni. Az a helyzet, hogy nem csak egy általános költési keretről van szó, arról van szó, hogy növeljük a forrásokat, főleg ami az ipari kapcsolatokra vonatkozik, a munkahogyi kapcsolatokra vonatkozik. Tehát itt természetesen a finanszírozás alapjairól van szó. Tehát a finanszírozási intézkedéseket is figyelbe kell vennünk, hogy milyen új alapokkal jöhetnek létre, milyen stratégiai alapokat lehet jobban kihasználni, hogyan lehet bizonyos ágazatokat egyensúlyba hozni. Tehát nem lehet az, hogy bizonyos ágazatok, például a hadipar előnyt élvezem más ágazatokkal szemben. De minden egyes lépést nagyon megfontolva kell megtennünk. És a semlegességet is garantálni kell. A források elköltésének feltétele legyen az Európai Unió pozíciója is, tehát főleg ami a menekültválságra vonatkozik. Az a, tehát illetve ami a jólét általános emelésére vonatkozik, ez a legfontosabb prioritás. Igen, tisztelt kolléganők és kollégek, végzetül azt szeretném elmondani a Brexit-tel kapcsolatban és az európai architektúra befészével kapcsolatban, hogy ezeket a dolgokat is figyelembe kell venni, tehát az európai architektúrát és a Brexitet. Az Európai Parlament szerepe az, hogy aktív szerepet játszunk a tárgyalások minden fázisában, Köszönöm. Most áttérünk a többi érdekelt tagok felszólalására. Grosztet asszony következő. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, kedves elnök úr. Először is szeretném megköszönni Marinescu kollégának a munkáját, sajnos nincs itt, de nagyon sokat dolgozott ezen a véleményen. Fontos arra emlékezni, hogy olyan költségvetést szeretnénk, amely az innovációt, az ambícióinkat, az iparpolitikai céljainkat szem előtt tartja. Az űrpolitikával kapcsolatban nagyon fontos, hogy a Galileo, az Etnos és a Kopernikus tovább folytatódjanak, illetve a közös technológiai kezdeményezést is, mint ahogyan azt kértük abban a jelentésben, amelyet egyébként meg is szavaztunk az európai űrstratégiáról. Második megjegyzésem az utolsó bekezdés utolsó mondatára vonatkozik. Marinescu úr ebben azt írja, hogy a honvédelmi területen nem más programokból elvett pénzekből kellene a programokat finanszírozni. Ezzel alapvetően egyetértek, ugyanakkor viszont azt világossá kell tenni, hogy a védelmi politika szempontjából csak 2020 után gondolkodhatunk így, hiszen a védelmi politika első fázisa 2019-ben fog kezdődni, Viszont az iparpolitikai stratégiánkat nagyon rövid idő alatt kellett megvalósítanunk, és ezért a finanszírozás emiatt nem valósítható meg azonnal, és ezt a pénzügyi marzsokból kell kipótolni. A védelmi politikai programokkal kapcsolatban fontos azt is látni, hogy 2019 és 2020 esetében máshonnan fognak jönni a források, viszont a jövőre valóban fontos az, hogy úgy valósulja meg, ahogyan azt Marinescu úr is elmondta. Egyetértek a kollégákkal abban is, hogy a tagállamoknak bele kellene nyúlniuk a zsebükbe, mert 2020 után valóban egy fontos programról van szó az európai ipar szempontjából is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő Lewandowski úr, öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon röviden, három gondolat. Az első, az ITRE mindenképpen bele kell, hogy szóljon az űrpolitika és más területek költségvetési kérdéseibe, másodszorban pedig egy forrás ugye hiányzik Marinescu úrnál, de én azért garantálni tudom, hogy társjelentéstevőként ez egy fontos gondolat számunkra, és nem fog bennünket a múlt ban történt fiaskó eltéríteni attól, hogy saját forrásokra ácsingózzunk. A Brexit elképzelhető, hogy egy lehetőséget fog teremteni most erre. A harmadik gondolatom pedig egy programra vonatkozik, hogyha az MFF-t 2020 előtt szeretnénk megvalósítani, még azt még 2019-es európai parlamenti választások előtt kellene megtennünk, vagyis még 2012, 19 márciusa előtt. Nos, hogyha még 2018 májusában vagy júniusában meg is érkezik a bizottsági javaslat, akkor is nagyon ambiciózus ez a cél, mert a legutóbbi esetben két és fél évet vett igénybe ez a tárgyalássorozat. Most ezt hét hónap alatt hogy fogjuk megvalósítani? Hát ez forma egyes sebességgel maximum Úgyhogy kicsit szkeptikus vagyok, de azért próbáljuk meg. De hát itt van a Leaders agendával kapcsolatos programunk is, amelyet a tanács javasolt. Ez egészen más ütemtervet tartalmaz. 2019. júniusában lesz az egyik első egyeztetés a tanács ütemtervében. Hát a parlament egészen más ütemtervben gondolkodik. Én azt gondolom, hogy a két intézménynek közös naptár alapján kellene dolgoznia. Köszönöm szépen, Lewandowski úr, Kelly úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon pozitív megközelítésről van itt szó. Marines úr nagyon jó munkát végzett, és a prioritások is fontosak, ahogyan azok már el is hangzottak. Egy gondolatom lenne, Claude éppen most megy el, de ő utalt a saját források kérdésére. De miért is utasították ezt vissza a múltban? elutasították vagy nem, nekünk ezt attól még nem kell elfogadnunk. Évről évre egyre erősebbek vagyunk, és igenis, és van rá igényünk, és fontos hozzáadott értéket képviselni a saját forrás megvalósulása. Ott van a olcsóbb internet, a roaming, a Galileo, a Copernicus, és nagyon sok más siker is garantálhatja ezt. Aztán itt van az Erasmus, a szolidaritási alap és más sikerek. Én azt gondolom, hogy ezeket a fontos európai pro- programokat hatékonyabbá kell tenni, és minél öm, inkább erre tereljük a szót, annál inkább a közvélemény is bennünket fog támogatni. Azért van itt egy nagy probléma is, ebben a teremben is itt lebeg fölöttünk a Brexit elefántja, a következő MFF megvalósulása szempontjából is el kell gondolkodni azon, hogy most rövidebb vagy hosszabb átmeneti időszakot szeretnénk. Minden esetre nem tudjuk nem megtörténtét tenni azokat a tényeket, amelyek már megtörténtek, és ezért valahogy azt is kommunikálni kell az emberek, az állampolgárok felé, hogy tulajdonképpen minden európai embernek az az érté, érdeke, hogy a saját források megvalósuljanak. Minél hamarabb kezdjük meg a munkát, és néhány fontos alapkérdésben legyünk egységesek. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Most Idená úr kapja vissza a szót. Öné a szó. Kicsit nehéz arra reflektálni, hogy Marinescu úr mit is válaszolna most ebben az esetben. Én azt gondolom, hogy az elhangzottak már eleve azon alapulnak, amiről már döntés született, és gyakorlatilag mindennel egyetérthetünk. Én csak két gondolatot emelnék ki, és tudom, hogy Lewandowski úr is nagyon reálisan látja a költségvetési tárgyalások kérdését. Ki kellene mondanunk azt, hogy a tagállamok vagy az állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy a 3%-os GDP arányú befizetést megvalósítják. Nem arról van szó, hogy mi több büdzsét vagy magasabb büdzsét szeretnénk, Ugye itt főként a GDP arányos kutatásfejlesztési költésekről beszélek a 3% kapcsán. utaljunk vissza arra, hogy ők döntöttek így, nem mi döntöttünk így, akkor most tartsák a szavukat be. Röviden utalnék még arra is, hogy az innováció az R&D kutatásfejlesztés és a nagy projektek közötti transfereket szeretnénk megvalósítani, akkor ezen el kellene gondolkodniuk a koordinátoroknak is. A politikai életem során szinte sosem láttam olyan rossz minőségű dokumentumot a bizottság részéről, Itt mi a az iparpolitikai szakbizottságban a mi feladatunk ezzel, ezt a dokumentumot megítélni, hogyha mi nem tesszük meg, akkor ki fog erről ö, véleményt alkotni? Technológia, iparpolitikai stratégia, ezek a kérdések hozzánk tartoznak, el kellene ezen gondolkodni, hogy hogyan tudjuk az ITRE szakbizottság álláspontját is erőteljesebbé tenni. Úgyhogy kérem szépen a kedves bizottsági elnököt, hogy írjon a bizottságnak, az Európai Bizottságnak egy levelet. És végül az MFF-fel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy mindenre reagáljuk. szisztematikus megközelítésre van szükség, nem csak mazsolázgatásra, a kollégák részéről arról esett szó, hogy az, csak az itrére vonatkozó a, öm, részeket kommentáljuk a büdzsén belül. Én szerintem ne zárjuk ki magunkat más lehetőségekből. Köszönöm szépen. a deadline for Köszönöm szépen Éler úrnak. A módosítások benyitásának határideje november 14. Ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot is. Van-e egyéb hozzászólás bárki részéről? Ez az utolsó napi rendi pont ugyanis. Ha nincs, akkor ezzel lezárom az ülést. November 27-28-án lesz a következő ülésünk. Köszönöm.